Köszönetet tartozom minden főszólalónak. Holnap fogunk szavazni erről a témáról. Következő ülésre holnap, 2016. május 12-én kerül sor reggel 9-től 2-ig, aztán 3-tól 5-ig. A napi rendet közreadtuk, illetve Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, köszönöm a tolmácsok munkáját, jó éjszakát!